azoknak a következőt mondom. Az Envi szakbizottság ajánlásának 24 órás határideje letelt, nem volt kifogás, és így a 105-ös cikk értelmében ezt az ajánlást elfogadjuk. Közösen publikáljuk a megszavazott szövegekkel, és pedig a holnapi nap során 2018. január 18-án. Most át